bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Plätze. Minden kollégát arra kérem, és a vendégeket is arra kérem, hogy foglalják el helyüket. Akkor a napi rendet el tudjuk fogadni jelenlegi formájában. Ma a következő nyelvek állnak rendelkezésre. Horvát is, de nincs észt, és nincs máltai tolmácsolás. Van egy látogatói csoportunk is ma, meg pedig 25 önkormányzati képviselő Schleswig-Holsteinból, akik az energia környezetvédelem témájában tevékenykednek, őket üdvözlöm itt körünkben, már itt is vannak, vagy nincsenek itt, hanem is látom őket. Ezen kívül Csipanyó kollégának is van egy látogatói csoportja itt, egy francia kollégának, ők pedig bányászati mérnökök, akik itt vannak, hol vannak a bányamérnökök, üdvözöljük Önöket, nagyon jó munka ez, én is mérnök vagyok, sok mindenre lehet vinni ezzel. Rátérünk a Ma délután négykor pedig a Szenegából érkeznek képviselők, majd ide nyolc darab. 30 percet fogunk most szánni a radioaktív anyagokkal kapcsolatos jelentésre, és a jelentés készítője Romána Jordán, és őt, igen, itt van, látom, és most megkérem, hogy ezt vezesse be, tessék. Köszönöm szépen! Nos, ez egy olyan dokumentum, amelyben az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a radioaktív anyagok szállítására egy egységes tanúsítványrendszert hozzanak létre. Ez idáig ezt a következő módon szabályozták. A radioaktív anyagot szállítók egy egységes engedélyt kaptak minden egyes tagállamban. Most pedig azt szeretnénk, hogyha ezt egy valóban egy egységes európai rendszerre lehetne ezt felváltani. Támogatom az Európai Bizottság javaslatát, szerintem így tényleg sikerülne egyszerűsíteni az eljárást, főként amikor a tanúsítványok odaítéléséről van szó, és így sikeresen lehetne csökkenteni az adminisztrációs, bürokratikus terhet is véleményem szerint át kell gondolnunk nagyon jól ezt a fajta rendszert, mert hogyha van egy egységes tanúsítványrendszer, amelyet automatikusan kölcsönösen elismernek a többi tagállamban, akkor ebben az esetben közös kritériumokra is szükség van. És pontosan ezt javasoltam a jelentésemben, hogy közös kritériumokat fogalmazzunk meg, annak érdekében, hogy mindenfajta gondot elkerüljünk a tagállamok között. Először is arról kell gondoskodnunk, hogy az emberek se kérdejelezzék meg ezt a rendszert. Másodszorban mit lehet tenni a szabálytalanságok esetében, hogyha arról döntenek, hogy egy szállítmány nem felel meg a kritériumoknak, akkor nagyon szigorúnak kell lenni, fel kell tartóztatni az ilyenfajta szállítmányt, és meg kell várni, míg a fuvarozó teljesíti a kritériumokat, és azután lehet folytatni magát a szállítást. A következő pont, mivel ez egy európai rendszer, úgy gondolom, hogy a meg nem felelés esetén minden tagállamot értesíteni kell, nem csak azt az országot, ahol maga a fuvarozás történik. Következő pontom. Rá kell mutatnunk arra, hogy a problémák és a szabálytalanságok a tanulmányok kiállításakor is előfordulhatnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy fuvar, egy szállítmány nem teljesíti a kritériumokat, akkor lehetséges, hogy a szabályozóhatóság szintjén is történt hiba, és erre is rámutatok a véleményemben. Tehát nagyon ébernek kell lennünk ezen a területen is, hiszen az egész rendszer a bizalomról szól. És még egy dolog. Ha már beszélünk a jogszabály egyszerűsítéséről, akkor arra kell törekednünk, hogy maga a jogszabály se legyen túlságosan bonyolult. Egyértelmű határidőket kell létrehoznunk, ezt egyértelműen kifejtettem a véleményemben, hogy milyen fajta határidőket kell betartani. Azt is javaslom, ami a rendszer funkcionalitását illeti, hogy az Európai Bizottság a rendelet hatábelépését követően három évvel, azt követően pedig öt évente tegye jelentést a parlamentnek. Tehát ennyit szerettem volna mondani és várom a megjegyzéseiket. Nagyon szépen köszönjük. Az árnyék jelentéstevők következnek. Tony Manderst Chris Davis helyettesíti. Elnézést, egy pillanat. Linda pedig Pavel Pok helyett beszél majd. Elnézést. Bocsánat, Krisz, hát beszélhettél volna éppen előttem is, nem lett volna gond. Pavel Pok megkért, hogy olvassam fel a véleményét, sajnos nem tud itt lenni, mert beteg. Köszönetet mond a jelentéstevőnek a javaslatért, egyetért az indoklással, és várja további egyeztetéseket. Szerencsére ma nem volt radioaktív fuvarozáshoz kapcsolódó baleset, illetve mostanában nem történt ilyen, de biztosítanunk kell, hogy a jövőben is garantálni tudjuk a biztonságot. Fontos, hogy a biztonsági és környezetvédelmi standardok beépüljenek a jogszabályba, és a lehető legmagasabb normákat kell biztosítani. A radioaktív anyagok fuvarezása során mindenképpen meg kell védeni a népesség egészségét, és természetesen a dolgozók, a munkások egészségét is védeni kell, meg kell őket óvni az ionizáló sugárzástól és annak hatásaitól. Az árnyék jelentéstevő úgy véli, hogy minden tagállamnak fenn kell tartani azon jogát, hogy szabályozza, vagy korlátozza a saját felség területén a radioaktív szállítmányok fuvarozását, nem csak biztonsági okokra hivatkozva, hanem a nemzetbiztonságra vagy a környezetvédelemre hivatkozva, és, és van egy kérdés a bizottsághoz is. A javaslat vonatkozik-e a harmadik országból az EU-ba és az EU-ból a harmadik országba irányuló fuvarozása, illetve vonatkozik arra, de csak közúti szállítás esetében mi a helyzet viszont a légi fuvarozás esetében vagy a úton történő fuvarozás esetében ki fogja a fuvarozókat ebben az esetben ellenőrizni? Ez a kérdése tehát, és természetesen kiemelni, hogy fontos felelős stratégiát kidolgozni bármiféle radioaktív anyag kezelésére vonatkozóan. Köszöni az árnyék jelentéstevő jelentéstevővel való együttműködést, és várja további együttműködést. Köszönjük, Chris Davis! This has also given me a statement. Köszönöm, elnök úr, én is felolvasom kollégám véleményét, de Összefoglalva üdvözli a bizottságnak arra irányuló javaslatát, hogy egy nyilvántartási rendszer legyen, mert ez csökkentheti az adminisztratív terhet, és segít az egészségügyi kockázatok leküzdésében, és megbírkozik azokkal a különbségekkel, amelyek a tagállami jogszabály értelmezésben fennállnak. Jordan asszony jelentésében szerepelnek olyan javaslatok, melyek szerint a végrehajtási intézkedéseknek gondoskodniuk kellene arról, hogy a tagállamok illetékes hatósága felfüggesztheti a radioaktív anyagok szállítmányozását, hogyha nem felelnek meg a követelményeknek. Az előadó is megjegyezte, hogy harmonizált a követelményekre lenne szükség. Ezen kívül azt a javaslatot is teszi, hogy módosítani kellene a szöveget úgy, hogy a tagállamoknak, amelyek nyilván tartják ezeket a szállítókat, felül kell vizsgálniuk ezt a nyilvántartást, hogyha bizonyos egészségügyi előírásokat nem tartanak be. Üdvözli Jordan asszony munkáját, és együttműködését ígéri. Merci, Zsárivázi. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az előadónik is a javaslatait. De úgy vélem, hogy itt egy sokkal nagyobb problémával van dolgunk, mint a szállítók bejegyzési lapja. Nagyon oda kell figyelnünk a kockázatok megelőzésére. Alig egy hónappal ezelőtt Franciaországban kisiklott egy vonat, ami radioaktív anyagokat szállított. A probléma egyrészt az, hogy a konténerek esetében is kellene egy szabvány, hogy azok ellenálljanak az ütődéseknek illetve nagyon ébernek kell lenni a pályaudvarokon is a sínekkel kapcsolatban. Ebben a francia esetben a radioaktív anyagokat szállító szerelvényt a váróterem elé helyezték el, ahol az utasok várakoztak. Tehát emberek voltak ezeknek a kocsiknak a közelében. Nagyon fontos, hogy a szállítók valamennyi adattal rendelkezzenek az anyaggal kapcsolatban, ugyanis a használt fűtőanyagoknak nem ugyanaz a sugárzása, mint a más formában szállított anyagoknak. Bizonyára tudják, hogy egy bizonyos időszakban a Greenpeace megállította azokat a vonatokat, amelyek radioaktív anyagokat szállítottak, és ha a Greenpeace képes erre, akkor a terroristák is megtehetik ezt. Végül pedig az ellenőrzésről szeretnék beszélni. Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük ezeket a szállítmányokat. Bizonyára tudják, hogy számos botrány kapcsolódott ehhez Franciaországban meg kell győződnünk arról, hogy a szállítások során nem történik szennyezés. Végül pedig ki az, aki felelős egy balesetért, ami esetleg bekövetkezik? Az illetékes hatóság vagy a szállító felelős. Tehát ezeket mind tisztázni kell ennek a rendeletnek a keretében. Köszönjük szépen! Azért vagyunk itt, ez a mi dolgunk, hogy pontosan szabályozzunk. Janek Udákis kolléganő parancsoljon. Wir sind beim Tagesordnungspunkt. Mrs. Yanakudakis. Um, thank you. Yanakudakis asszony. Köszönöm. Az én uh, frakcióm támogatja a jelentéstevő véleményét. Úgy gondolom, egy uh, kiegyensúlyozott szövegről van szó, abban az értelemben, hogy az engedélyezés számára egyszerűsített rendszert hoz létre, amely jó a vállalkozók számára, hiszen elegendő egy tagállamban engedélyhez, engedélyért folyamodni, ugyanakkor megfelelő ellenőrzési szintet biztosít a tagállamok számára, hogyha nem felel meg egy szállítmány a kritériumoknak, vagy egy fuvarozó, akkor a fuvarozást leállíthatják. Egy kérdésem van, talán valaki válaszolhatna rá. Egy közlemény szerint a tanács jogi szolgálata úgy állapította meg, hogy a jogalap nem megfelelő. Talán valaki tisztázhatná ezt. Az Euratom 31-es 32-es cikkének cikkét vette jogalapul a bizottság, ami a biztonságra vonatkozik, ugyanakkor azonban a szövegben az áll, hogy a belső piac működésével függ össze a jogszabály, talán ezt lehetne tisztázni. Rossz lett asszony? Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Jordan asszonynak, az előadónak, ezért a kiváló és szerintem igen kiegyensúlyozott anyagért. Ugyanis a radioaktív anyagok közösségi nyilvántartásáról készített el az anyagát. Ugyanis, illetve két fenntartásom van. Először is az Euratom kompetenciájába is tartozik ez a terület, és ezt tiszteletben kell tartani. Egyes végrehajtási kompetenciák itt átkerülnének az Európai Bizottsághoz, és ez engem egy kisé zavar. Aztán vannak olyan módosítók, amelyekkel kapcsolatban is vannak fenntartásaim, ez a 3-as, 10-es és 13-as számú módosító. Már vannak olyan jogszabályaink, amelyek foglalkoznak ezzel a témával. A 2008 68-as, illetve az Euratom rendelet is ezekkel a témákkal foglalkozik. Ezek a módosítók, amelyeket említettem, nagyon merevnek tűnnek. A hatodik módosító ezen kívül szintén egy kisebb problémát okoz, ugyanis a tagállamoknak túlzottan nagy szabadságot ad a befogadás tekintetében, tehát azonnal hatája leállíthatják ezeknek az anyagoknak a szállítását. A hetedik módosító szintén a hatodikhoz kapcsolódik. Ezzel az az általános problémám, hogy a bizottságnak átadott hatáskörök tekintetében vannak még itt fenntartásaim ennél a módosítónál is de összességében azt gondolom, hogy egy elég kiegyensúlyozott szövegről van szó. Köszönöm. Ja, a Richard Zébert következik röviden. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy azon vagyunk, hogy a közös biztonsági szabályok legyenek életben, viszont nem szabad az, hogy ez lejjebb vigye a standardokat, tehát a legmagasabb biztonsági standardokat kell alapul venni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a szabad választás van az energiaszállítók tekintetében, és sok tagállam elutasítja az atomenergiát, mint energia lehetőséget, és ennek kapcsán gondolhatunk a kasztor szállítmányokra, és hogyha ezeknek keresztül kellene mennie Ausztriában, akkor ebből valóban probléma lenne, sőt politikai probléma lenne. Tehát szeretném, hogyha ezt figyelembe vennénk, nem szabad az, hogy egyetlen egy tagállamt is arra kényszerítsenek, hogy itt ilyenfajta dolgokat engedjenek át területükön. Ezek alapvető ö, lépések, és ez nem, szá- nem ö, szolgálhatja azt az a döntés, hogy az ilyenfajta dolgokat a hátsó ajtón bevezessék. Tehát úgy gondolom, hogy a szubszidiaritást megfelelően kell értelmezni, és hogyha a tagállamok nem szeretnék ezt, akkor ezt el is utasíthassák. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon sok tagállam akik nem foglalkoznak ezzel a technológiával, lehet, hogy nem rendelkeznek a megfelelő technikával ahhoz, hogy egy baleset esetén gyorsan reagáljanak. Tehát egy baleset esetén mi nem tudnánk a népességünket megfelelően megvédeni, tehát erre is gondolni kell. Hogyha ezt túlságosan közösségiesítjük, akkor ennek kapcsán én ilyenfajta politikai problémákat látok. Elnök, köszönöm szépen. Most mivel kevés az idő, a bizottságot kérném meg, hogy a jogalap kérdésére válaszoljon, azért, mert utána meg kell kezdenünk azonnal a szavazást. Tessék a bizottságra szó. Thank you very much. Good morning. Uh, first... Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is üdvözölném az előadó által adott bevezetést és az árnyék előadók hozzászólását. Múlt héten a jogi szolgálat egy jogi szakvéleményt készített el a 31-es és a 32-es cikkel kapcsolatban. Ezeket azért vizsgáltuk meg, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az alapvető biztonsági szabványok alapján még jobban megerősíti a szállítmányozók esetében a közegészségügy védelmét. Tehát el fogunk készíteni ezzel kapcsolatban egy friss véleményt, amit a tanácsal is meg fogunk majd vitatni. És szeretném pontosítani először ennek a javaslatnak a hatáját. A szállítmányozóknak a fő fókusz az, hogy orvosi célú izotópokat szállítanak kórházakba és kórházakból, ugyanis a szállításoknak a nagy részét ezt teszi ki, több ezer ilyen szállítmány közlekedik évente. A hasadóanyagok, illetve a fűtőanyagok szállítása más jogszabályoknak is alá van vetve. Tehát ezeket a szabályokat a mostani rendelet nem fogja felhigítani. Köszönöm. Berichterstatterin. Köszönöm szépen a jelentés készítőjekért eh, még szót. Nos, eh, igazából nem tudok semmit sem hozzátenni. Engem is tájékoztattak a jogi alapkérdéséről, én mindig tanulmányozom ezt. Annak eh, tükrében, amit az elnyékjelentéstevők elmondtak, annak alapján úgy gondolom, hogy együtt tudunk működni, megtaláljuk a közös nevezőt. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez nem vonatkozik az atomerőművekre, ez csak az radioaktív anyagok szállítására vonatkozik. Minden olyan ország, még ott is, ahol nincsen atomerőmű, ezekben az országokban is történik radioaktív anyagok szállítása. Ausztriában is van egy atomkutató reaktor. Azok az országok, ahol van atomerőmű, ott sok tapasztalattal rendelkeznek ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Szeretném mondani azt, hogy jó magam, én nem látok semmilyen fajta lehetőséget arra, hogy egységes rendszer legyen egységes standardok nélkül, mert ez azt jelenteni, hogy nincs bizalom egymás között, és ez csak rosszabbítaná a helyzetet. Hiszek abban, hogy a tagállamok valóban megtarthatják kompetenciájukat saját szabályozó hatóságaik tekintetében. Vagyis ők biztosíthatják azt, hogy a jogszabályokat megfelelően végrehajtsák, és a felelősség ezen szállítmányokkal kapcsolatban mindenképpen a fuvarozók kezében van. Ez vonatkozik minden egyes veszélyes technológia területére. Köszönöm szépen! A módosítók határideje 11-e, május 16-án fogunk foglalkozni ezekkel a módosítókkal legközelebb és lesz még egy szavazás erről május 29-én, és a 2013-as szeptemberi plenáris ülésre fog majd menni ez a jelentés. Ezzel lezártuk ezt a e pontot. Üdvözlöm a Schleswig-Holstein önkormányzati képviselőket, és most megkezdjük a szavazást az ETS-sel kapcsolatban. Abschluss der Verhandlungen. Vielleicht möchte Peter Lese noch ganz kurz was dazu. A tárgyalásokkal kapcsolatban talán még Péter Léze tud valamit mondani. Csak szeretném megköszönni az elnöknek a munkát, nagyon jól vezette a tárgyalásokat, és Matthew Grossnak is szeretnék köszönetet mondani, ő az étre elnézést, a TRAN jelentéstevője. Nagyon kemény tárgyalások voltak ezek, mert az írsoros elnökség először mindent elutasított, amit a parlament javasolt, de sikerült mégis elérnünk néhány dolgot. Elsősorban sikerült tisztázni azt, hogy a nemzetközi folyamatoktól mit várunk. Azt szeretnénk, hogy az ICAO-nál szeptemberben érdemi eredmény szülessen, amely elsősorban eredményt eredményes a környezetvédelem szempontjából, másrésztről pedig szem előtt tartja az európai ipar versenyképességét is. Ilyen feltételek mellett utána mi készen állunk még egyszer jogszabályt módosítani, de ha nincs előrelépés, akkor ez világosan benne áll a dokumentumban is, akkor a légiforgalmat a terveknek megfelelően bevonjuk az emissziókereskedelmi rendszerbe, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszerbe. Úgy gondolom jó az eredmény, április 30-áig le kell zárnunk a munkát, mert máskülönben nagyon nagy nehézségek adódnak, ami a megvalósítást, végrehajtást illeti. Ma szavaznunk kell itt a szakbizottságban, hogy tartani tudjuk az ütemtervet, és aztán a plenárisra kerül majd az ügy. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki hozzájárult a munkához. Elnök, köszönöm szépen Péter Lizének, és úgy gondolom, nagyon jó, hogy ennyi idő alatt sikerült ezt elintézni, és a minőség eh, sem látta nekár. Elektronikusan szavazunk, eh, egyszerű többségre van szükség, meg, eh, most megnyitom a szavazást. abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 49 igen, 8 nem mellett nulla tartózkodással gratulálunk Péter Lízének. A Schlüter jelentés következik. A hajók újrafeldolgozása a téma. Kicsit hosszabb szavazás lesz ez, mint az előző. Nyolc kompromisszum is van. A szavazólistánkon kezdjük is. Ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, akkor kezdjük. Tehát hajók újrafeldolgozása, C2 kompromisszum, ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. C6 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C7 kompromisszum, a következő oldalon található mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C1 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor ugrunk egy nagyot. 148-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szeretné, hogy Ellenőrizzük Wills asszony módosítóját? Jó. 153 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 155 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 156 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 26 mellette. Ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük elektronikusan a 26-ost. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 158 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 160 mellette. Szóbeli módosítóval mellette? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük a 160-ast. Szóbeli módosítással együtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk. 160 szóbeli módosítás nélkül, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-től 32-esig blogban mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 161 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 162 első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, oka fogyott, mondják, nem, mégsem. Tehát szavazunk a második részről. Tehát 162 második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. C4 kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenötös módosító mellette, ellene, tehát 45-ös mellette, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 189 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodás nem világos, Elektronikusan ellenőrizzük a 192-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 51 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 52 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan az 52-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hm? Abgestimmt ist abgestimmt szavaztunk róla. Hát le van zárva a szavazás, most hiába nyomkodják. Ülj át máshová, és akkor újra szavazunk róla. Ha nem működik a gép, akkor üljön át máshová. Tehát ellenőrizzük még egyszer, az 52-est. Még egyszer ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-31 az eredmény. Lehet meg kellene olajozni a gépet, a szavazógépet, hogy jobban működjön. 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 191-est, ezt kérték, hát akkor ellenőrizzük elektronikusan, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 194 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 195 mellette, ellene, Nem világos. Megnyitom a szavazást elektronikusan a 195-ösről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez sem világos. Elektronikusan ellenőrizzük a 196-ost. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 197 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. So, 199. 199 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 200. 3-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 204 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 205 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 206 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötvennyolc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötvenkilenc mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 207 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás, csak 10 kolléga szavazott, elektronikusan szavazunk a 60-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Wir stimmen ab über 65. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 209 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 66-os. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 201-es is fogyott, 202 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ugrunk egy nagyot, 68-as módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 69-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 69-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást világosan elfogadva. A 69-es tehát elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 217-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos, igen, igen, ellenőrizzük már, ellenőrizzük a 217-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 39-en mellette, 23-an ellen elfogadva. 220 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 72 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 221 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 222 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76 mellette, el, 222-est elektronikusan ellenőrizzük, ezt kérték, hát ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 76. Ich muss den Herrn Schnellart Snellhárt urat kérdezem, hogy szavazott-e, vagy meg kell ismételnünk esetleg. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 77 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Dafür. 78 mellette. Ellenem. Tartózkodik. Elfogadtuk. 223 mellette. Ellenem tartózkodik elutasítva. 226. Elnézést, mondja az elnök. Elnőrizzük a 223-as szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Egyértelműen elfogadtuk. Elnézésüket kérem 226 mellette. Ellenem. Tartózkodik, elfogadtuk. 227 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 224 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 225 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 228 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 229 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 79-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 80 mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrizzük. Nem igazán láttam minden felülről. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. 8 arány mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 232. 81-est ellenőrizzük elektronikusan. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 232 mellette. Ellenem. Tartozkodik, elfogadtuk. 83 mellette. Ellenem. Tartózkodik, elfogadtuk. 84 mellette. Ellenem tartózkodik, elfogadtuk 85 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 86 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 87 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 88-as mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 233 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89, 92 mellette, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 92-es második részét. A szavazást lezártuk. Elutasítva. 234 mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 235 mellette A 94-essel kell folytatnunk, mert a 92-es első részét elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 236 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Blogban szavazunk a 95-östől a 98-asig mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 238 mellette ellene tartozik elutasítva. 99-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 238 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 240 239 a 239-est elnőrizzük a szavazást, megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártuk. Egy kolléga nem szavazott még. 37-ben mm, mellene, 28-ban ellene elfogadtuk. 240 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ezáltal ezt elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 104 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ugrunk egyet. 114-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117-es második rész mellette ellene tartózkodik, nem igazán egyértelmű, ellenőrizzük a 117-es második részét. Szavazott-e mindenki? Szavazott-e mindenki? A szavazást 117-es második része, 117-es második része ismétlem. Szavazott-e mindenki? Egy valaki még nem szavazott, de most már lezárjuk a szavazást. A szavazást lezártam. Elutasítva. 252 mellette. Ellene. Elutasítva. 118-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második része az egyesnek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik része az egyes módosítónak mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 255 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 223, 123 eh, mellette ellene tartózkodik elutasítva, 258 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambulum bekezdése következnek 124-es mellette, ellene tartózkodik, utasítva a kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 127 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131-es első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva 135 esig ugrunk mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 10-es módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138 Fleckenstein mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 140 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most rátérünk a, az elektronikus végső szavazásra, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Rossz, rossz gombra nyomtam, tehát az első végszavazás, a szavazást megnyitom. ketten még nem szavaztak, most már mindenki szavazott, a szavazást lezártam. 59-en mellette, hárman ellene nem tartózkodott senki sem, a második végszavazás következik. szavazott mindenki? A szavazást lezártam. 60-an mellette, ketten ellene, és így elfogadtuk ezt a jelentést, és gratulálunk Karl Schlüternek, és felteszem a kérdést, hogy kíván-e szólni, illetve hogy kíván-e meg, kívánja megkezdeni a tagyalásokat az első olvasatról, de előtte még, tessék, öné a szó. E- Igen, köszönöm. A kompromisszumokat széles körben elfogadtuk, és a többi módosító nem volt annyira jelentős, ezért remélem, hogy meg tudjuk kezdeni a tárgyalásokat, és kérem, hogy ne hagyják el a termet, mert erről még szavaznunk kell. Ezen kívül fontosnak tartom még azt, hogy 2015-ben nagyon sok hajót azért fognak leselejtezni, mert a ballaszt tartályokkal kapcsolatban más jogszabályok lépnek életbe. És ezelőtt a dátum előtt még ezt a szabályt el kellene fogadni, hogy ne legyen nagyon sok hulladékká váló hajó megváltoztattuk a bizottságnak az e témában készült javaslatát azért, mert az eredeti verzió nem működött volna. Ha sikerül ezt időben elfogadni, akkor ez működni fog, és a leselejtezett hajókat megfelelően újra lehet majd hasznosítani. Ezért reméljük, hogy ettől a szakbizottságtól megkapjuk a mandátumot. Jajna. Thank you very much. Uh, with all due respect... Köszönöm szépen. Schlitter úr, minden tiszteletem az öné, de nem értek egyet. Amikor megkaptuk ezt a javaslatot a bizottságtól, akkor az még egy egészen más káposzta volt. Nagyon drámai változtatásokat eszközöltünk, ugyanis ez a szöveg, ami itt szerepelt, az az egyezmény végrehajtása volt, most pedig egy olyan eszköz hoztunk létre, ami szerintünk azért fontos, mert ez tudja garantálni ennek az egyezménynek a megvalósítását. Fjellner úr, ügyrendi kérdésről volt szó. A szavazás kellős közepén vagyunk, hogyha ügyrendi kérdése van, vagy felszólalása van, akkor ezzel kapcsolatosan felszólalhat persze, de nincs, nem folytatunk itt újabb vitát erről az egész témáról. Ha nincs ügyrendi hozzászólása, akkor megyünk tovább. Chris Davis, ügyrendi felszólalás? Szeretném megkérdezni az előadót vagy az ír elnökséget, hogy mi a véleményük erről. Van-e valami nyoma annak, hogy szeretnének tárgyalni erről? Nicht unbedingt heute abstimmen. Nem kell feltétlenül ma szavaznunk erről. Ha ma szavazunk róla, akkor Kár Schlüter kollégának minősített többségre van szüksége. Ez azt jelenti, 35 kollégának támogatnia kell ezt. Erről a kérdésről van szó. Még egyszer kérdezem őt, akar-e ma erről szavaztatni Schlüter úr, igen vagy nem? yes, I would Igen, szeretném, hogyha ezt tennénk. És Krisz, az írekkel a parlamenttel folytatott tárgyalások alatt folyamatosan kapcsolatban voltam, és nagyon segítőkészek volt. Hát, akkor most szavazunk róla, egy rövid bejelentésem még van. Ma délután újra találkozunk, ugye? A nemzeti parlamentek találkozója lesz itt, a környezetvédelmi politikusokkal. Aki szeretné elhagyni a termet, vigye magával a dolgait, teljesen átalakítják a termet, mindenki vigye magával a személyes dokumentumait és egyéb holmiait. Ezt fontos volt elmondanom, hogy mert később már nem lesz rá alkalom. Most tehát a mandátumról szavazunk, minősített többségre van szüksége, megnyitom elektronikusan a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Két kolléga nem szavazott, lezárom a szavazást. Két kolléga nem szavazott, de hát mindenki ezt tisztázza le magával. Ennek értelmében tehát a mandátumot nem adtuk meg, én mégis szeretnék gratulálni Slüter kollégának a jelentéséhez, most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren dann weiter fort mit der... Hölgyeim és uraim, folytatjuk a napi rendet. A hetes napi rendi pont következik. Harmadik és negyedik generációs fogamzásgátló tablettákhoz kapcsolódó egészségügyi problémák a téma. A bizottság képviselőivel és az Európai Gyógyszerügynökség képviselőivel folytatunk ma eszmecserét. Szeretettel üdvözlöm. Üdvözlöm Önöket, Reinasszony és Vata Votjon úr. Üdvözlöm Önöket, és Votjon úrnak adnám meg először a szót, és utána a többi előadó következik. Parancsoljon. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném a szakbizottságnak köszönetet mondani, hogy eljöhettem és tájékoztathatom önöket a legfrissebb fejleményekről mint az EU-ban engedélyezett kombinált hormonális fogamzásgátlókról. Először is egy bevezetőt mondanék az ösztrogén és progesztagén tartalmú kombinált hormonális fogamzásgátlókról. Évek óta a trombózis és az embólia megnövekedett kockázatával kapcsolták össze ezeket a tablettákat az ezzel kapcsolatos bizonyítékok egyre sokasodtak, és ezzel párhuzamosan a szabályozó hatóságok úgy értékelték a helyzetet, hogy szabályokat kell készíteni, különösen a termékinformáció frissítése tekintetében. Kollégám, aki a PRAK, a Kockázatértékelő Bizottság elnöke, amit tavaly az új farmakovigilenciai rendelet végrehajtása során eh, alakítottak meg, értékelte a kombinált hormonális fogamzásgátlók kockázatait és előnyeit, és eh, értékelte azokat a válaszokat, amelyeket a szabályozó hatóságok adtak. És ezeket foglalnám most eh, össze, és tájékoztatnám önöket arról, hogy az ügynökség szintjén jelenleg hol is tart ez a folyamat. Thank you, Madam Chairman, and good morning. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a szakbizottság képviselőit is. Mindenképpen fel kell mérni az előnyeit és hátrányait a kombinált fogamzásgató tablettáknak, és először a, a Diana nevű tablettáról beszélnék. Nagyon jól fel kell mérni a kockázatokat, és meg kell hozni a döntéseket, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen. Milyen kockázatok és előnyök vannak? Hogyha megfelelően alkalmazzák ezeket a fogalmazásokat, a tablettákat, akkor ezek biztonsággal megelőzik a nem kívánt eh, terhességet. Ezen kívül meg lehet eh, előzni az endiometriózmust, illetve a petefészek rákot és másfajta ráktípusokat is. Ezen kívül számos tanulmány kimutatta azt, hogy nincsen túlságosan eh, nagy veszély a rákra, illetve korai elhalázásra tekintettel. Sőt, akik ezeket a tableteket használják, kisebb esélye betegednek meg ezekben a betegségekben. Ezen kívül a, ezeknek a tableteknek azonban van valamennyien fajta kockázata, például az embol, illetve a trombózis tekintetében. tízezer nő, akik nem alkalmazták ezeket a kombinált tablettákat, és nem voltak terhesek, egy esetben fordult elő trombózus, aki a második generációs tablettát szedte, kettő volt ez az arány. A harmadik, negyedik generáció esetében azt látható, hogy a vénás trombózis esélye növekszik, és egyre több kockázat van, hogy körülbelül kétszer akkor az esély a trombózisra a harmadik negyedik generációs tabletteknél, mint a második generációs tabletteknél. Tehát itt körülbelül négy nőnek volt tízezerből vérrög a szervezetében. Az összes kombinált tabletta előnye viszont sokkal nagyobb, mint a kockázata. A Diana tablettáról beszélve, a progeszterol, ami ebben található, az segít a túlzott szőrnövekedés az akne leküzdésében, és más androgén ö, szimptomák ö, leküzdésében. A, ennek a hormonnak van egy fogamzásgátló hatása is, mivel a peteérést gátolja. A diána vérrőképző hatása ismert, és az információkat is adnak erről, amikor felírják ezt a gyógyszert. Tehát hogyan reagált a szabályozó rendszer, amikor új vizetek kerültek elő a trombózis okozó hatással kapcsolatban. Először is a farmovigilancia szakbizottság vizsgálta meg az új bizonyítékokat, amelyek kihathatnak a kockázat előny egyensúlyra. Ezen kívül intézkedések történtek, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen. Tehát szeretném röviden kiemelni azt, hogy milyen fő intézkedéseket tettünk. 2001-ben Egyértelmű iránymutatások következtek be a harmadik generációs tabletták trombózis veszélyevel kapcsolatban. 2009-ben az Európai Aktív Felügyeleti Tanulmányt hozták létre, és ez megfelelt a jelenlegi tanácsadásoknak, illetve iránymutatásoknak. 2011-ben további epidemiológiai tanulmányokat végeztünk, amelynek során a vénás trombózisra koncentráltunk a regenerációs tabletták esetében, illetve a farmakovigilanciai bizottság rámutatott arra, hogy ezen tablettában található ösztrogén nagy mértékben kihathat ezekre a beteg, megbetegedésekre a hamarekre generációban. 2012 során az USA-ból, Dániából újabb adatok kerültek elő, mert megfeleltek a farmakológiai munkacsoport eredményeinek. Ezen kívül a nem szájon átszerelt fogalmazásgátló tabletták esetében is hasonló bizonyítékok kerültek elő. Viszont a szabályozó rendszer nem igazán volt reaktív, nem csak reaktív volt, hanem proaktív is volt, további intézkedéseket tettek, egyfajta gyógyszerhasználati tanulmányt is végeztek Hollandiában például, és az új információkat a jelenlegi felülvizsgálatban is figyelembe vettük. Milyen fajta intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy a vénás trombózist az embolát el lehessen kerülni. Az első szabályozói intézkedés az az volt, hogy átfogó, egyértelmű információt adjunk a termékek jellemzőiről, az orvosoknak, illetve a betegtájékoztatókban is leírtuk ezeket. A betegtájékoztató információk is már megfelelőek és átfogóak és érthetőek az európai szabályozásnak köszönhetően is. Szabályozói szempontból tehát a jelenlegi áttekintésig a kockázat előny egyensúlyát mindenképpen kedvezőnek találtuk a harmadik negyedik típusú fogalmazásokat a tabletták esetében is. Egyértelmű az, hogy nyomon kell követni mindezt az Európai Unióban, és mindenképpen a lehető leggyorsabban fel kell mérni a vénás trombózis utaló további jeleket is. Ezeket fel kell tüntetni a betegtájékoztatókban is. A jelenlegi áttekintésben minden adatot fel fogunk mérni, azokat is, amiket az Európai Gyógyszerügynökség folyósít, és be kell vonni minden szerepvállalót, és a tanulmány minden eredményét nyilvánossá kell tenni, és megadom azt, hogy ismertettem Vation úrnak. Köszönöm szépen, és zárásképpen még szeretnék néhány dolgot elmondani a felülvizsgálatról. Kettő párhuzamos ilyen van. Az első a kombinált hormontartalmú fogamzásgátlókra vonatkozik, ez év február 5-én indult útjára, miután a francia ügynökség felhívta a figyelmet számos ilyen termékre, ugyanis Franciaország úgy gondolja, úgy gondolja, hogy mindenképpen szükség van egy ilyen felülvizsgálatra, mégpedig ez év április végéig. Az ügynökség együttműködve a bizottsággal úgy döntött, hogy kibővíti ennek a felülvizsgálatnak a tárgyát, mivel más ö, egyéb termékeket is felül kell vizsgálni, ezt is, er, ezekre is kiterjesztettük tehát a felülvizsgálat hatáját. Jelen pillanatban az összes érintett gyógyszeripari céggel felvettük a kapcsolatot, együttműködünk velük, és várjuk tőlük az információkat. Továbbá fontos tudni azt is, hogy az EMA által végzett felülvizsgálat vagy áttekintés nem csak a gyógyszeripari cégek által szolgáltatott információkra támaszkodik, hanem más információforrásokra is. Az eredményeket megkapjuk két gyógyszerhasználati tanulmányból is. Ezeket öt tagállamban végezték, ezeket a tanulmányokat, és gyakorlatilag kiterjednek az EU lakosságának körülbelül a felére. Ez tehát további fontos információkat szolgáltat majd a számunkra. Ezen felül az adatbázisunkat is éppen felülvizsgáljuk, amely az elemzésekre vonatkozik. Jelen pillanatban 3,9 millió milliós adatbázisról van szó. Ezt az adatbázist tehát szintén ellenőrizzük, áttekintjük. Emellett eh, áttekintjük majd az összes szakirodalmat, amely ebben a témakörben megjelent, és információt kértünk 220 partnerünktől az ENCEP-en belül. Ez az Európai Farmakovigilanciai Központok hálózata. Ide főként akadémikusok, kutatók tartoznak, akik különböző tanulmányokat végeznek, ők képezik ennek a hálózatnak a tagjait, és őket is felkérjük, hogy tudassák velünk, hogyha kutatásaik folyamán számunkra fontos eredményre jutnak. Emellett ez év júliusában lesz egy fontos találkozónk, és ezt megelőzően lesz egy hoc munkacsoport, szakértőket keresünk Európai Unió szerte, akik felvilágosítást tudnak nyújtani a téma kapcsán. A, emellett a PRAK konklúziókat megelőzően egyéb eredményekre is számítunk, egyéb információkra és remélhetőleg ez év szeptemberében sikerül lezárni a folyamatot. Ami a Diana, vagy Diana fogamzásgátlót illeti, ez év február 4-én Franciaország kérte ennek felülvizsgálatát, miután született egy olyan döntés, hogy felfüggesztik a Diana és a hozzá kapcsolódó generikus gyógyszerek forgalmazását ez év végéig. A különböző kockázatok vonatkozásában azt állapítottuk meg, hogy az akné kezelésében helyettesíthető más gyógyszerekkel. Továbbá nagyon heterogén módon írják fel. Ezt a fogamzásgátlót Európa szerte van, ahol csak az akné kezelésére használják, van, ahol pedig fogamzásgátlóként, tehát egyfajta egységesítésre lenne szükség EU szerte. Itt a folyamat sokkal rövidebb, hiszen a múlt évben hatályba lépett jogszabálynak megfelelően csak 60 napunk van a felülvizsgálatra, illetve az ellenőrzésre, Várjuk a PRAK májusi találkozójának következtetéseit, és utána a CMDH, tehát egy további bizottság fogja tárgyalni az ügyet. Továbbá itt is adhok szakértői csoportot hívunk össze április 26-án. Ami a kombinált hormontartalmú fogamzásgátlók felül, felülvizsgálatát illeti, itt is házon belüli adatelemzést végzünk, és ami új ebben az ügyben, az az, hogy a nyilvánosságot is megkérdezzük, aki hozzá szeretne járulni a folyamathoz, ezt megteheti. Itt mindenek előtt az egészségügyi dolgozók, az általános lakosság és a páciensek véleményét várjuk, és ez jelenleg is folyamatban van. Ezzel zárnám az EMA mondandóját, elnök asszony. Nagyon szépen köszönjük az Európai Gyógyszerügynökségnek a bevezetőt, köszönöm Volton úrnak és Rén asszonynak. Érdekes a téma, sok-sok tanulmány, elrendelkezésre nyilván ezeket mind meg kell vizsgálni. Meg is adom a szót a bizottságnak, az Európai Bizottság részéről Jülicher asszony kap szót. Parancsoljon! Very much, Madam So, um, Köszönöm szépen, elnök asszony! Eh, sokat hallottunk már azokról a folyamatokról és a tudományos értékelésről, ami jelenleg zajlik, vagy amit eh, a múltban folytattak le visszatérnék a bizottság szerepéhez ebben az egész folyamatban. Természetesen nagyon fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy ezek az eljárások kövessék az Európai Unió jogszabályait, és ahogy Vation úr is említette, a farmakovigilanciai rendelet szabályait. Tehát szorosan nyomon követjük ezt a folyamatot, és a jogszabályi kereteken belül tartjuk azt. Egy másik fontos aspektus, hogy amint ez az értékelés lezárult, az is a mi szerepünk lesz, hogy azoknak a lehetséges intézkedéseknek, amiket javasolni fogunk, a helyes megvalósítását segítsük. Fontosnak tartom, hogy amikor a felülvizsgálati folyamat lezárul, akkor harmonizált intézkedések szülessenek, és ezek az egész unióban eh, érvényesek legyenek. Már többen említettek fontos tényezőket, és ezeket szeretném most eh, újra hangsúlyozni. Ebben a kontextusban nagyon lényeges, hogy a termékek eh, engedélyezése igen eltérő jelenleg a felülvizsgálat alatt lévő egészségügyi termékeket nemzeti szinten engedélyezték. Van néhány, ami központi engedélyezésen ment keresztül, de fontos ezt szem előtt tartani, hiszen ez valamelyest tükrözi azt a folyamatot, ami jogilag a követelményekben szerepel az ilyen termékek esetén. A második dolog, amit figyelembe kell venni, az, hogy sürgősen kell cselekednünk. Vation úr már elmondta, hogy jelenleg egy sürgősségi eljárás zajlik, és ennek fényében a szakbizottságnak nagyon kevés ideje van a vonatkozó információk megvizsgálására. A francia hatóságok eh, néhány hónapon belül felül eh, felfüggeszthetik a Diane eh, 35 forgalmazását, és ez már önmagában okot ad erre a sürgősségre. De talán kicsit több időre lenne szükség ahhoz, hogy ezt a felülvizsgálatot elvégezzük. És szerencsés lenne, hogyha egy mélységi elemzést is tudnánk végezni. Az engedélyezés, illetve a folyamatok természete miatt két különböző eljárást kell követnünk. de végső soron nem számít, hogy a CHMB, vagy pedig a tagállami koordináció szerint fogjuk lefolytatni az eljárást, ugyanis a végeredmény az lesz, hogy harmonizált szabályokat alkotunk, amik az egész unióban érvényesek lesznek. Itt mi most azt láthatjuk, hogy a nemrég megerősített farmakovigilancia rendelet úgy működik, ahogyan azt szerettük volna. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm Jülisen asszonynak. Most pedig eh, hallhattuk a politikai, illetve a tudomány nézetét, és ezáltal meg is kezdhetjük a vitát. Heten kértek szót, felolvasom, hogy kik ezek, Linda McKeven, François Grostet, Michel Rivázi, Anna Rosbach, Dagmar Ruth Bérent, Esther de Lange és Anna Zaborska. Linda McEvené a szó először. Azt mondanám, hogy hallgassuk meg Grosztat asszonyt, hiszen jobban el tudnám mondani, mi is történt Franciaországban, és utána pedig visszatérhetnék ahhoz, hogy miért is akarják kivonni ezt a piacról. Tehát először is szerintem Grosztat asszonynak adjuk meg a szót, hiszen ő jobban tud ezekről a dolgokról. Tehát François, hogyha már így döntöttek, akkor tessék ti a szó. Bien, euh, <laughs> bon, je vais, je vais effectivement Próbálom nagyon gyorsan elmagyarázni a véleményemet. Egy felfüggesztési intézkedést hoztak a Dian 35-ös tabletta tekintetében Franciaországban. Ugyanis felfedeztek néhány szerencsétlen esetet. De el kell mondjam, hogy már évtizedek óta, amióta ez a fogamzásgátló létezik, hogy ezek gyógyszerek, mindig is tudtuk, hogy ezeknek vannak kockázatai. Szerintem a hirtelen és érzelmi alapú döntések nagyon veszélyesek, ugyanis Franciaországban két és fél millió nő használja a harmadik és negyedik generációs tablettákat. Ez azt jelenti, hogy a fogamzásgátló, az orális fogamzásgátlót használó nők fele ilyeneket használ. És hirtelen ezek a nők pánikolni kezdtek, és felmerült bennük, hogy azonnal abba kellene hagyniuk az orális fogamzásgátló szedését, mindazon következményekkel, amelyeket ez maga után vonna. El kellett nekünk, el e kellett magyaráznunk nekik, hogy az orvosi felügyelet nélkül semmiképpen ne hagyják abba a tabletta szedését, hiszen ezeknek az orális fogamzásgátlóknak sokkal nagyobb előnyei vannak, mint kockázatai. ugyanis egy nem kívánt terhességnek sokkal drámai következményei lehetnek a nők számára. Tehát ebben a kontextusban vagyunk jelenleg. A francia egészségügyi miniszter rendelte el ezt a felfüggesztést, és ezért természetesen az Európai Gyógyszerügyi Hatóságot is megkerestük, aki pedig nagyon rövid határidőn belül választ adott nekünk. Néhány jelenlévő kollégával volt lehetőségem Londonban beszélni a különféle szakértőkkel a gyógyszerügyi e, ügynökség részéről. Figyelembe véve, hogy milyen pánik harapózott el, valóban indokolt, hogy sürgősen választ adjunk erre a helyzetre. De szeretném hangsúlyozni, hogy bár az orális fogamzásgátló gyógyszer Ezért az, aki felír egy ilyen fogamzásgátlót, az kezdettől fogva tudja, hogy itt fennállnak kockázatok. És akár egy fiatal vagy kevésbé fiatal nőről van szó, aki orális fogamzásgátlót szeretne szedni, arról minden esetben egy diagnózist kell készíteni, és meg kell vizsgálni, hogy olyan szeméről van-e szó, akinél kockázatok állnak fent, akár azért, mert genetikusan öröklődő kockázat van a családjában, vagy mert dohányzik, vagy más ismert kockázat áll fenn. Azt mindenki tudja, hogyha egy nő dohányzik, akkor ellenjavalt ezeknek az orális fogamzásgátlóknak a szedése. Tehát ezt mindenki tudja. Ne appelláljunk tehát az érzelmekre, Természetesen tájékoztatást kell nyújtani, és ezt elmondták az Európai Bizottság részéről, illetve az elnökségi asztalán ülők is. Vannak szövegeink a farmakovigilanciáról, ezeket kell alkalmazni, de mindenek előtt ellenőrizzük, hogy milyen információt adunk át. Azt gondolom, hogy a gyógyszert felíró orvosok szerepe különösen fontos. És nagyon hamar meg kell oldani ezt a problémát, ugyanis ezt a bizonytalanságot, amiben sok nő találta magát most Franciaországban, de más tagállamokban is, azt meg kell szüntetni. A harmadik és negyedik generációs fogamzásgátlók második felírása lehet, hogy megoldást jelenthet. Ami pedig a Dián 35-öt illeti, az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségtől szeretném a véleményüket hallani a francia gyógyszer felfüggesztéséről. Én azt gondolom, hogy ez egy hiba volt, és ez fontos, hogy egyértelműen kimondjuk. Ugyanis tiszta vizet kell önteni a pohárba. Ez nagyon fontos, alapvető fontosságú minden európai nő számára, aki orális fogamzásgátlót szed. Köszönjük szépen, Linda McEwen következik. Köszönöm szépen. Csak tudni akartam, hogy Franciaországban mi a helyzet, mert néhány héttel ezelőtt szó volt erről az Európai Gyógyszerügynökségnél. Szétnézek, és csak egy férfi képviselőt látok. Érdekes, úgy tűnik, hogy a fogamzásgátlás női probléma, en, ezek szerint. Úgy tűnik, magunk között kell ezt letárgyalnunk. Hát jó. Hát így van, hát nézzen széjjel. June Rain szeretném kérdezni azzal kapcsolatosan, amit mondott. Sok hasznos információt szolgáltatott az első és második generációs fogamzásgátlókról, és elmondta a harmadik és negyedik generációsokról, hogy magasabb a kockázatuk, mint a második generációsok esetében. Ugye a trombózis kapcsán mindannyian tudjuk ezt egyébként, hát ez egy ismert tény. A kérdés az, hogy ha tudjuk, hogy magasabb a kockázatuk, akkor van-e valamilyen olyan vetület, amelynek tekintetében jobbak, mint a második generáció, és más különben mi hasznuk? Tehát miért használjuk a harmadik, negyedik generációsokat, milyen tekintetben jobbak, mint a korábbiak, és miért engedtük őket piacra, ha úgy tűnik, hogy ebben az egy kérdésben legalábbis alacsonyabb a kockázata a második generációs termékeknek. A második a decentralizált termékekre vonatkozik a második kérdésem. Egyre több gond van ezzel. Franciaországban azt hiszem, gond volt azzal is, hogy nem fogamzásgátlásra használták a DNA-t. Hogyan lehetne ezen a téren előrelépést elérni. Úgy gondolom, a legtöbb fogyasztót Európa szerte megdöbbentené, hogy az e- egy francia betegtájékoztató például mást mond, mint egy brit vagy egy német. Ugyanarról termékről van szó, így az lenne a logikus, ha ugyanaz állna benne minden tagállamban. Hasonló helyzet áll fenn a gyermekek számára felírt gyógyszerek esetében is. Van, ahol lehet őket használni gyermekek esetében, van, ahol nem. Tehát újra és újra előkerül ez a probléma. Érdekelne, hogy erről mi a vélemény. És végül, vannak-e más országok, ahol kételyek merültek fel, vagy új problémákról számoltak be az új fogamzásgátlók, új generációs fogamzásgátlók kapcsán. Franciaországon kívül. Van-e Franciaországon kívül más tagállam, amely azt mondta volna, hogy új váratlan eh, mellékhatásokat tapasztalt. Köszönjük szépen, idefön bőszen jegyzetteltek az előadóink, Michel Rivázien következik. Köszönöm, elnök asszony! Linda kérdésére Franciaország részéről konkrét adatokkal tudok szolgálni. Először is egy Marion Lara-tól érkezett kereset indította el ezt az egészet. Egy negyedik generációs tabletta használatáról volt szó, és mostanáig 700 kereset érkezett olyan francia nőktől, akik embóliában szenvedtek. Ma reggel a francia gyógyszerügyi hatóság kimondta, hogy 2700-nál is több esetben volt vérrög, és 14 egyéb eset tudható be ezeknek a tabletáknak. Tehát 2000 és 2011 között 20 haláleset történt, amiből 14-et ennek a tabletának lehet betudni. Én szerintem szükség volt erre a keresetre azért, hogy felvessük egyáltalán a harmadik, negyedik generációs tabletták problémáját. Ha megnézzük, mi történik az Egyesült Államokban, jelenleg 13.500 kereset érkezett a harmadik és negyedik generációs tablettákkal kapcsolatos problémák miatt. 2011-ben eh, már eh, megkeresték az egészségügyi hatóságokat, eh, és megkérdezték tőlük, hogy miért adnak ilyen tablettákat fiatal nőknek, akik nem dohányoznak, és semmilyen kockázati tényező nem áll fenn náluk. Ez nagyon súlyos ezeknek a fiataloknak az esetében. Megjelent itt ez a kérdés, hogy miért nincs itt több férfi, holott nagyon sok nő szedi ezeket a tablettákat az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak én valóban feltenném azt a kérdést, hogy ha egyszer már érkezett egy figyelmeztetés az Egyesült Államoktól, 13500 panasz érkezett, Svájcból és más országokból is érkeztek ilyen jelentések. Miért nem értékelték újra a kockázatokat a harmadik, negyedik generációs tabletták esetében? Ez a kérdés valóban felmerült. Aztán itt van a Dián 35 problémája. Ezt ki kell mondani. Az a helyzet, hogy az akné ellen engedélyezett ez a gyógyszer, de fogamzásgátlásban nem. 2013-ig 113 eh, eh, eh, trombózisos eset történt. Annak ellenére, hogy farmakovigilanciai szempontból engedélyezték. Miért van szükség ilyen esetekre az, hogy a DN 35-tel kapcsolatban vizsgálatot végezzünk? E, mindig halálesetek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán eszünkbe jusson megvizsgálni ezeket a kérdéseket. És e, miért van az, hogy most, hogyha egy fiatal nő elmegy egy orvoshoz, vagy egy nőgyógyászhoz, azt mondják neki, hogy először második generációs tablettát kapjon, és nem harmadik, negyedik generációsat. A farmakovigilanciával nekem súlyos problémáim vannak. Először is azt látjuk, hogy amikor ezek a fiatal nők, és össze kell kötni a mélyvénás trombózist és a, a tablettát. A pácienseket nem tájékoztatják arról, hogy mi, mik a kockázatok és hogy kikhez fordulhatnak, tehát nem kezeljük megfelelően a mellékhatások problémáját hogyan lehetne javítani ezt a vigilanciát, és hogyan lehetne jobban tájékoztatni az orvosokat és a nőgyógyászokat. Nincsen meg az a tudatosság, hogy ezeket be kellene jelenteni, hiszen nagyon sok haláleset történt az ilyen tablettákat szedő nők körében. Ami pedig a Dián 35-öt illeti, vannak olyan országok, például Hollandia, ahol ez fogamzásgátlási célra is engedélyezett. Franciaországban ez másképp történt. Úgy vélem, hogy nagyon gyorsan be kell tiltani a Dián 35-öt még az akné esetében is. Illetve ebben az esetben lehet használni, de nagyon rövid ideig de meg kell tiltani azt, hogy fogamzásgátlásra használják ezt. Tehát vannak országok, ahol mindkét célra alkalmazható, vannak olyan országok, ahol csak az akné ellen használják, de van olyan, ahol csak fogamzásgátlásra. Éppen ez a probléma. Tehát, ha mondhatom ezt, akkor meg kellene kérni valamennyi tagállamot, ahol használják ezeket a gyógyszereket, a, ott az orvosok jobban számoljanak be a mellékhatásokról. És érdemes lenne felülvizsgálni a harmadik, negyedik generációs tablettákat, ugyanis az egész világon fellépett ez a probléma. Kétszer több problémát okoznak a mévénes trombózis esetében ezek a gyógyszerek, mint a második generáció. Köszönöm szépen, Anna Rosbach következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy kicsit rövidebb leszek, és kevésbé leszek teljes, de teljes mértékben egyetértek Lindával. Nagyon jó az, hogy csak nők élnek most itt, hiszen a férfiak nem is kell szedniük a fogamzásgátlót. De hát egy kicsit talán mérgesen, mérgesnek fogok tűnni. A, az elmúlt hat évtizedben a fogalmazásgátló tabletta forradalmasította a társadalmat, hiszen korábban nem volt arra lehetőség a nők számára, hogy döntsenek a nők erről a kérdésről. Nagyon fontos ezért ez, hogy foglalkozunk mindezzel. Hogyha elolvassuk a Dán egészségügyi minisztérium legutóbbi hírlevelét, illetve legutóbbi információit, akkor úgy tűnik, hogy a harmadik generációs tabletták a legrosszabbak. És természetesen egyértelmű az, hogy valamit tennünk kell, tájékoztatni kell az orvosokat is ezekről a kockázatokról. De végezetül ez egy hormonkészítmény, ez az egyetlen fajta hormon készítmény, amelyet a nők szednek. Lenne egy kérdésem, van-e egyértelmű és megfelelő statisztika, amely a megnövekedett rák kockázatot, illetve trombózis kockázatot figyelembe veszi más gyógyszerek esetében is, például a, depressz, antidepressz, a depresszió ellenes gyógyszerek esetében. Mi a helyzet eh, e- ezekben az esetekben a vérről képződéssel, hiszen nem csak a, a dohányzó nőket veszélyezteteti ezt, hiszem sokfajta másfajta gyógyszert szedünk, ezek mennyiben növelik meg a veszélyt. Köszönöm szépen, Dagmar ott Bérend következik. Very much, Mr. President. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok biztos benne, hogy mit is teszünk itt. Jó lenne mindannyian látnánk, hogy azért vagyunk itt, hogy az Európai Unió helyzetét vizsgáljuk most. Sokszor az az érzésem, hogy itt francia problémákkal foglalatoskodunk, és a francia ügynökségnek egy nagyon kedves vezetője van, de el kell mondanom, sajnos elegem van ebből. Kérem, kezeljék a saját problémáikat. Hogyha úgy érzik, hogy nemzeti szinten engedélyezhetnek gyógyszereket, ha úgy érzik, hogy nem képesek erre, akkor persze adják át ezt a kompetenciát egy centralizált ügynökségnek. A jelenlegi eljárás valóban egy nagy horderejű eljárás. Tudjuk már rég és régóta, évek óta, hogy a különböző kombinált hormonális fogamzásgátlók esetében gondok vannak. Mindannyian tudjuk ezt, és gondolom az itt lévő nők közül ö, valamikor mindannyian használtak ö, fogamzásgátló tablettát. Mindannyian tudjuk, hogy mindig is volt véröképződési kockázat, és nyilván legfeljebb azt mondhatjuk, hogy nem engedélyezzük ezeket a fogamzásgátlókat. De hát Megkérdezném én az itt lévőket, hogy ki értene egyet ezzel. A legtöbben a jelenlévők közül valószínűleg használtak fogamzásgátlót valamikor, és különböző formájú fogamzásgátlókat. És hát nyilvánvalóan minden gyógyszernek vannak nem kívánatos mellékhatásai. Én hat évig például nagyon erős gyógyszert szedtem. Szükségem volt erre a gyógyszerre, és nagyon súlyos mellékhatásai voltak. És az volt vagy, vagy bevettem a gyógyszert, hogy túléljek, vagy pedig döntettem úgy, hogy nem veszem be, de akkor fennállt a kockázat, hogy nem élem túl a betegségemet. Tehát mindig egyfajta egyensúly megteremtésére van szükség, és legyünk egy kicsit semlegesebbek, tárgyalagosak. Két különböző folyamatról van szó. Vannak nemzetileg engedélyezett gyógyszerek, és van egy centralizált eljárás, egy központosított eljárás. Én sokáig csak a centralizált, tehát központosított engedéllyel rendelkező gyógyszereket támogattam. És az EMA-nak van itt meg a felelőssége, de jelen pillanatban nem minden gyógyszer központilag engedélyezett, nagyon eltérőek a betegtájékoztatók, Linda McEvennek igaza van, ugyanaz az aktív hatóanyag az egyik, hatóanyag, az egyik tagállamban különböző bőrrendellenességek kezelésére szolgál, akné kezelésére, még más tagállamokban fogamzásgátlásra, fogamzásgátlásra használják. Nyilván minden nemzeti ügynökségnek megvan a joga ahhoz, hogy így engedélyezzen, hogyha az adott hatóanyag elérje a kívánt hatást, de hát szerintem ez őrület. És még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak fogamzásgátlóként kellene engedélyezni a szóban forgó gyógyszert, és nem akné gyógyszerként, akkor nem tudhatnánk, hogy az Európában élő 499 millió ember közül mindenki felelősen jár el, nem tudhatjuk, hogy minden nőgyógyász felelősen jár el. Nem tudnánk biztosítani azt, hogy valamely bőrgyógyász egy kétségbeesett páciensnek nem írja fel ezt a száján szedhető fogamzásgátlót azért, hogy az aknéját gyógyítsa vele. Nyilván ez nem a rendeltetésnek megfelelő használat lenne, de ezt nem lehet szabályozni, mert az Európai Unió minden orvosának a rendelőjébe be kellene ültetni egy ellenőrt, hogy ezt ellenőrizze. Nap mint nap használják a nem rendeltetésszerűen a különböző gyógyszereket, és hát éveken keresztül ez volt a helyzet a gyermekek számára felírt gyógyszerek esetében is. Az orvosok sokszor azt mondták, jó, tíz éves a gyermek, ilyen magas, ennyi a testsúlya, akkor a normális dózisnak a felét kapja. Ilyen egyszerű volt ez. Franciaország úgy döntött, hogy reagál a helyzetre, sőt, François Grosset azt mondta, hogy érzelmileg reagált Franciaország, egy érzelmi reakció volt. A francia hatóságnak kell viselni a felelősséget, ha tetszik, hanem bármilyen döntést is hozott, Sok nő számára a negyedik generációs fogamzásgátló az egyetlen járható út, mert csak azt tolerálja a szervezetük. Hát nem mondhatjuk azt, hogy akkor most a negyedik generációs kivonjuk a forgalomból. Én azt gondolom, a megoldás az lenne, hogy egy központosított, centralizált engedélyezési eljárás legyen, de hát nem kötelezhetjük a tagállamokat, hogy ugyanolyan betegtájékoztatókat forgalmazzanak mindenütt. Ez nem a mi kompetenciánk sajnos. És nem tudhatjuk valóban, mint ahogyan elmondtam, hogy minden nőgyógyász és bőrgyógyász felelősen jár el. És a farmakovigilancia célja egyébként sem az ilyen eljárások szabályozása. A farmakovigilancia eljárást nem erre találták ki, legyünk őszinték. A nem ismert mellékhatásokra találták ki, nem pedig olyasmire, ami a betegtájékoztatóban egyébként is szerepel lehetséges mellékhatásként. Ha valaki dohányzik, ha valaki túlsúlyos, és így tovább, akkor ne szedje ezt a fogamzásgátlót, mert ez egy kockázat, ez benne áll a betegtájékoztatóban. És amíg a különböző nemzeti ügynökségek nagyon más, teljesen más normákat követnek, más minőségű munkát végeznek, és amíg az Európai Unióban megengedjük a nemzeti engedélyezést, különböző diagnózisokkal, különböző engedélyezési eljárásokkal, miközben tudjuk azt is, hogy nem mindig rendeltetésszerűen írják fel a gyógyszereket, addig fenn fognak állni ezek a problémák. Két lehetőségünk van, vagy eltöröljük a nemzeti engedélyezési eljárást, én ezt támogatnám, vagy pedig elfogadjuk a jelenlegi helyzetet. De én akkor ez utóbbi esetben nem szeretném, hogyha a nemzeti engedélyezési problémákkal fordulnának ehhez a szakbizottsághoz, mert nem ez a dolgunk, van egyéb más dolgunk is. Köszönöm szépen, következő Eszter de Lange. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. És valóban, ahogy Linda McEwen is elmondta, ha körülnézünk ebben a teremben, akkor azt láthatjuk, hogy a probléma egy része az az, hogy amint fogalmazásgátlásról van a szó, akkor csak is a nők maradnak a teremben. Twittert is írtam erről, és csak a Twitteren és a nők válaszoltak erre, tehát hosszú utat kell megtennünk ezzel kapcsolatban. A frusztráló dolog az az, hogy másfél millió nő használja Hollandiában a fogamzásgátló tablettákat. Különböző eljárások vannak, ahogy ezt mondta Dagmar Roth Bérent is, viszont nincsen semmi értelme ilyenfajta üzletet adni. Az, hogy mit történik Franciaországban, ismertük az adatokat tudtok azt, emlékszem, hogy én hány éves voltam akkor, amikor elkezdtem a fogamzásgátlókat nézegetni, és már akkor is láthattuk, hogy van trombózis veszély, viszont azt láthattuk, hogy ezeknél a tabletteknál kisebb a bizonyos rákok kockázata. az emberek most össze vannak zavarodva, és nincs, nem oszlatjuk el ezt a zavart azzal, hogyha a különböző eljárásokról vitatkozunk európai szinten, tehát örülnék annak, illetve hát sok sikert kívánok a gyógyszerügynökségnek, és örülnék annak, hogyha tényleg lenne egy egységes európai megoldás. Ez igazi nagy kihívás. Három különböző vita van itt ezen téma kapcsán a, a tanulmányok, a, a gyógyszer felírása és a marketing, illetve a fogyasztók általi felhasználása. Megnézzük a tanulmányokat, akkor azt láthatjuk, hogy a trombózis tanulmányok, amelyek már léteznek, azokat főként az ipar finanszírozza, és ezek főként arra a következtetésre jutnak, hogy alacsony a trombózis, sőt elhanyagolható a trombózis veszélye, viszont a független tanulmányok azt mutatják, hogy kétszeresére, négyszeresére növelhetik tízezer nőként a, a kockázatot. Tehát örülnék, hogyha a gyógyszerügynökség főként a független tanulmányokat venni figyelembe a harmadik, negyedik generációs tabletták esetében. A gyógyszer felírása. Sokat beszéltek arról, hogy a nőgyógyászok írják fel ezt. Hát nálunk Hollandiában a, a házi orvos is felírhatja a fogamzásgátlót, és egyetlen dolgot kér a házi orvos, hogy álljon rá a mérlegre, és nézzük meg, hogy mennyi a vérnyomása. De Hollandiában elméletben tegyük fel azt, hogy 17 éves korától aktív egy nő szexuálisan, és 17 éves korától kezdve, egészen 35 éves koráig, amíg el nem vezik az első rákvizsgálatot, azt jelenti, hogy egy nő szereti a fogalmazásgátlót orvos felügyelet nélkül. Lehet, hogy másokból megy közben a nőgyógyászhoz, de a fogamzásgátló szedése miatt igazából elég csak a házi orvoshoz elmennie. Tehát óriási a különbség Európában a gyógyszer felírásával kapcsolatban. Belgiumban is más az eljárás. Tehát a nőgyógyásznak teljesen más a hozzáállása az ilyenfajta felírásra kapcsolatban, mint egy házi orvosnak. Tehát Hollandiában megvizsgáltuk azt, hogy milyen fajta könyveket alkalmaznak például az egyetemi hallgatók, akik később házi orvosok lesznek, és azt láthattuk, hogy ebben a könyvben az áll, hogy nem tudják, hogy a második, harmadik generációs, illetve negyedik generációs tabletta között tényleg a tényleg, hogy vannak-e fel, felmutatható különbségek, vagy itt igazából csak a megvizsgált nők állították a különbség meglétét. Tehát érdekes az, hogy a házjogos hallgatóknak szánt könyvben ez áll. Viszont, ha megnézzük a ház orvosokra vonatkozó szabályzatot, akkor azt láthatjuk, hogy Hollandiában egyetemen kimondják azt, hogy a második generációs tablettát kell főként felírni. A Diana 35-öt egyáltalán nem javasolják, de a többi harmadik negyed generációs tabletta esetében semmit nem mondanak. Illetve azt mondják, hogy fel lehet ezeket is írni, de inkább a második generációst alkalmazzák. De a, egy olyan tablettáról van szó, amiről a házi orvosok azt mondják, hogy ezt nem lehet annyira felírni, de mégis a nők nagy része Hollandiában mégis a harmadik generációs tablettát szeri. Tehát mindenképpen az érdekelne engem, hogy a bizottságot, bizottság tudja, hogy milyen fajta előárás, receptfelírási előírások vannak Európában. Tehát ez az a felírással kapcsolatos kérdés. És van még egy harmadik szintje a vitának, ahol szerintem igazából a probléma rejlik, ez pedig a marketing. Hogyha egy nőkről arról beszélünk, hogy miért pont a Diana 35 et hálóztattad, vagy miért a Jászmint választottad, ami már a negyedik generációs. Nagyon érdekesek ezek a nevek, összehasonlítva a második generációs tabletták e, tudományos neveivel. De azt láthatjuk, hogy a nők azt válaszolják, hogy ez egy könnyű tabletta, és mindenki azt mondja, hogy ez segít a, a pattanások ellen, és nem lehet tőle hízni. Az USA-ban a Jászmin gyártója reklám, reklámozták ezt, viszont vissza kellett ezt vonniuk a piacról, és 1,2 milliárdot kell fizetniük, mert az embereket erről tájékoztatták a reklámjukban, hogy nem híznak tőle, nem lesz pattanásuk, pedig tudományosan ezt nem lehetett igazolni. A marketingben az áll, hogy a jazmin az antiandrogén, nem lehet tőle hízni, nem lehet tőle pattanást kapni. Hogyha megnézzük az, e, ezeket a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy igazából nincsen különbség a második generációval szemben. Tehát egy, igazából egy úgy mondott uh, igazságot tárunk a, a eléve érzékeny fogyasztók elé, tehát egy 17 éves lánynak azt mondják, hogy nem lehet attól hízni, akkor persze, hogy ezt választja. És igazából ezeket a termékeket nem is embereken tesztelték korábban. A kérdésem az az lenne, hogy mit fog tenni a bizottság? Például az iPad-en lehetne tájékoztatni a fogamzásgátlásról, hogy a fiatalok főként iPad-et alkalmazzák. Van egy fogamzásgátlás oldal Hollandiában, Viszont azt látjuk, hogy ezt az ipar támogatja. Szerintem ez tiltottnak kell lennie, hiszen ez egyfajta reklám egy gyógyszer számára, viszont a holland hatóság arra döntött, hogy ez nem reklám, hanem árnyalt információkat tartalmaz ez. Hát nézzük meg, hogy mit írnak a jászminról, hát ugyanazt, amit már hallhattunk, könnyű tabletta, nem hízlal, és nem okoz pattanást. Hát szerintem itt van a probléma, mert pontosan ezért mennek a nők a házi orvoshoz, és ezért kérik ezt a tablettát. Tehát a kérdésem az az, hogy a bizottság mit fog tenni annak érdekében, hogy, a, az, a, hogy a, ezeket a károsabb termékeket egy kicsit jobban megvizsgálják, hiszen vannak alternatívák is a piacon, amelyek sokkal kedvezőbbek. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem, de szeretnék választ kapni mind a három hatóság részéről. Köszönjük szépen, ez tényleg hossz, hosszan tartott, hogyha így folytatjuk, akkor fél egyig nem végzünk. Anna Zaborszka következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, annak nagy részét, amit én el szeretem volna mondani, már elmondták előttem. Egyetértek az elhangzottakkal, több kollégám is elmondta ugyanis, hogy a nem kívánatos mellékhatásai a fogamzásgátlóknak már hosszú ideje ismertek. Gondolom azonban nem fordítottunk rá elegendő figyelmet. Akkor kezdtünk hirtelen cselekedni, amikor egy nagyon drámai helyzet kezdett kibontakozni, sőt, azután reagáltunk, hogy a nyilvánosságra került komplikációk akkor a méretet öltöttek, hogy egyszerűen nem, sik, nem lehetett elsiklani felette, hiszen sok esetben halálos kimenetelő komplikációkról kerül sor. Vannak olyan mellékhatások, amelyekkel sok esetben az orvosok nincsenek tisztában, sőt, a páciensek sem. Az esetek többségében fiatal nőkről van szó, akik fogamzásgátlásért, folyamod, fogamzásgátlási módszerért folyamodnak az orvoshoz, és az orvosok nem gondolnak bele, hogy egy ilyen fiatal nő esetében is agyvérzés következhet be, vagy más egyéb komplikáció. Egy másik fontos dolog, hogy a nem kívánatos mellékhatások bizonyos genetikai összetétel, vagy genetikai hajlam esetében fordulnak elő, olyan személyek esetében, akik nél megnövekedett a vérökképződés gyakorisága, és ideális körülmények között egy fiatal nő vagy egy fiatal lány, aki fogamzásgátlót kezd szedni, előre konzultál orvosával. Bizonyos esetekben ez egy nő, nőgyógyász lenne, vagy adott esetben egy házi orvos országtól függően, és az orvos ebben az esetben, ideális esetben felméri a kockázatokat és de szeretném kiemelni, hogy ez az ideális eset lenne, az ideális forgatókönyv. Tudom, hogy számos tagállamban a fogamzásgátló tablettákat mindenféle orvosi vény nélkül meg lehet vásárolni. Sokszor az interneten félrevezető információk látnak napvilágot, és a fiatal nők, fiatal lányok sokszor az interneten tájékozódnak, amikor eh, fogamzásgátló szedéséről szeretnének információkat szerezni. És ami még nagyobb gond az, hogy az orvosok nem veszik elég komolyan a problémát, és nem is eh, számolnak be a nem kívánatos mellékhatásokról amelyeket a pácienseik tapasztalnak. Ezért úgy gondolom, hogy egy efféle szabályozás Európára, egész Európára kiterjedő hatállyal szükséges volna. Nem azt mondom, hogy minden részletben bele kell bocsátkoznunk a szabályozás során, de a fő kérdéseket tisztázni kellene. Tehát a hormonális fogzom, fogam, fogamzásgátlókat úgy gondolom minden esetben egy vényhez kell kötni, tehát vénykötelesség kell tenni, és egy nőgyógyásznak kellene meghozni azt a döntést, hogy egy adott személy esetében felírható-e a hormonális fogamzás gátló. Ahogyan elmondtam, bizonyos genetikai hajlam is létezik a mellékhatások kapcsán, mindenképpen figyelembe kell venni, a megfelelő vizsgálatok eredményeit, véralvadási vizsgálatot kellene végezni, és bizonyos genetikai vizsgálatokat is el kell végezni, hogy kizárhatóak legyenek azok a személyek, akik hajlamosabbak ezekre a mellékhatásokra. A második fontos elem a marketing és a gyógyszeripari cégek politikai nyomása lehelyezése. És a kérdés, ez nem egy statement, nem egy állítás, tehát a kérdés az, hogy talán európai vagy nemzeti szinten is szükség lenne itt be a köz, közbelépésre. Az Európai Parlament nemrégiben elfogadott egy dokumentumot az endokrin diszruptorokról, Ez egy nagyon fontos téma a hormonális fogamzásgátlás szempontjából. Az én javaslatom az volna, hogy az Európai Unió a svéd éves jelentéshez hasonló jelentést készítsen. Ez a jelentés a környezetre gyakorolt káros hatásokkal foglalkozik, és a harmadik és negyedik generációs fogamzásgátló tabletták azon termékek közé tartoznak, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik, legyen szó a toxicitásról, vagy más egyéb aspektusokról. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, Anna Zaborska. Még ketten, illetve hárman szeretnének hozzászólni. Grosztett és Rivázi asszony szerettek volna még röviden, és Pavanova asszony jelentkezett. De kérem, legyenek rövidek, hogy meghallgathassuk a válaszokat is. Köszönöm. Mindenki egy percet kap. Merci, je vais très rapide. Köszönöm, nagyon gyors leszek el kell mondjam, hogy ez egy botrány. Franciaországban benyújtottak egy keresetet, és erre reagálva egy miniszter, aki maga is bepánikolt, azonnal információt kér, felfüggeszti az engedélyt, és egy francia ügynökség betölti a maga szerepét és ő azonnal elküldi az Európai Ügynökségnek ezt. Dagmar Utberettel teljes mértékben egyetértek, központosítani kellene legalább azt, hogy az összes európai nő ugyanazt a tájékoztatást kapja meg. A Dián 35 az akne kezelésére használatos, ezek a kezelések nem tartanak évekig, és ezeket lehet ezzel a tabletával végezni. Már mutogatnak is, hogy le kellene állnom, csak szerettem volna átformálni ezt a problémát. Évek óta mindig tudtuk, hogy fennállnak kockázatok. Most pedig, amikor azt kérjük az egészségügyi szakértőktől, az orvosoktól azt, hogy vállalják fel a felelősségüket, azt gondolom, hogy igen, erre valóban szükség van. Ah, szeretnék válaszolni a eh, hozzászólásokra. Azt mondanám, hogy ez nem csak Franciaországot érinti, egész Európában eh, elterjedtek a harmadik, negyedik generációs tabletták. Ez nem egy eh, Franciaország specifikus probléma. Hallottunk tanúvallomásokat több európai országból. Egyrészt, hogy nem kaptak elég információt, aztán, hogy akár házi orvosok, akár nőgyógyászok írják fel ezeket az orvosokat, teljesen mindegy. A nőgyógyászok talán jobban tájékozottak az új tablettákról, de ők azért adják a harmadik, negyedik generációs tablettákat, mert ezek a legfrissebb gyógyszerek. De most térjünk egy kicsit vissza nem a központi vagy nemzeti engedélyezés itt a probléma lényege, hanem az Európai Gyógyszerügyi Hatóságnak kellene új kockázatértékelést végeznie. Az információ nem érkezhet a gyógyszerügyi laboratóriumokból. Módot kell találni arra, hogy a mellékhatásokat jobban megvizsgáljuk, és hogy az egészségügyi szakértőket, illetve a pácienseket jobban tájékoztassuk hogy az éberségi rendszer működjön, és nem szabad ennyire a gyógyszercégekre támaszkodni. Köszönöm szépen, a asszonyi a szó. És kérem, hogy legyen rövid. Köszönöm szépen. Néha jó, hogyha az ember utolsóként szólhat hozzá. Jó magam, és arra gondoltam, hogy mit is csinálunk ma itt, és miért is vitázunk ma erről. És milyen lehetőségeink vannak jogalkotóként arra, hogy beavatkozzunk. Úgy tűnik, hogy különböző probléma van itt. Az egyik az azért fordult elő, mert tömegesen alkalmazzák a fogamzásgátló tablettákat, a másik probléma az az, hogy másfajta orvosi gyakorlatok vannak a különböző tagállamokban, a harmadik probléma pedig az az, hogy nem megfelelően írják fel ezeket a gyógyszereket, és ezek azok a gyógyszerek, amelyek női hormonokat tartalmaznak, és ezek miatt jelenik meg az ivóvízben és a tengervízben is ezek a női hormonok. A fogamzásgátlók egyfajta életmóddá válnak, nincs jó orvosi gyakorlat a felírásuk kapcsán, különböző ö, orvosok írják el, e, fel ezeket, vagy fel sem írják ezeket, mert hogyha valaki elmegy egy akár akármely tagállamban, akkor akár vény nélkül is lehet fogamzásgátlót vásárolni egy bizonyos kor felett. Sem a nőgyógyászok, sem pedig a háziorvosok nem követik nyomon ezeket a gyógyszereket, és nem is igazán tanács, nem is adnak tanácsot ezekről a gyógyszerekről, hiszen ez egy életmód gyógyszer szinte. Tehát senki nem követi a jó orvosi gyakorlatot, senki nem konzultál a pácienssel, és ezért alakulnak ki a mellékhatások. A marketing engedélyezését, mert Dagmar is említette, teljes mértékben támogatom ezt a megközelítést, illetve a farmakovigilancia is fontos. De van még két olyan dosszié, amelynek kapcsán be kell avatkoznunk. A klinikai vizsgálatok utáni marketingnek nagyon nagy hatása van, hiszen a harmadik generáció esetében nagyon kevés páciense, vagy csak patkányokon végeztek kísérletet, és az engedélyezés utáni klinikai teszteket a független szervezetek végzik, akkor szokott általában előtérbe kerülni az igazság. Eddig a jogakotás csak arról szól, hogy a, marke- a fogalmazatal utáni klinikai teszteket nemzeti szinten kell elvégezni. Utolsó pontom, ez az átláthatósági irányelv. Franciaországban nem volt átláthatóság azzal kapcsolatban, hogy a 34. Eh, generációs eh, tablettákat miért helyezték előtérbe a, a költség visszatérítésekor. Szeretném elmondani azt, hogyha nem eh, hallatjuk itt a hangunkat, akkor nem lesz változás a fogalmazásgátlók eh, kapcsán, és nem lesz változás a magas eh, kockázattal járó gyógyszerek kapcsán sem, és megegyezetlen gyakorlatokat fognak majd folytatni a gyógyszergyárak nem fognak mindig megfelelni a jogszabályoknak. Elnök, köszönöm szépen ezt a kitűnő vitát, és most a szakértőinkhez fordulok. Nagyon fontos az, hogy az orvosok felelősségéről beszéljünk a vita során, ez többször elhangzott, és azt hallottuk, hogy ez egyfajta lifestyle, egyfajta életmód gyógyszerré vált ez. Ezért nagyon kár az, hogy csak nők vannak itt, hiszen a férfiakat is bele kellene vonni ebbe a vitába, hiszen minden gyógyszer, aminek van hatása, annak mellékhatása is van. És ezért, eh, hogy most az hogy a betegtájékoztató eh, mindent meg kell jeleníteni, azt nem tudom, de az orvosoknak valóban nagy felelőssége van. Én mindig is csodálkoztam, amikor a 12-13 éves lányaim elmentek a nőgyógyászhoz, és vissza jöttek a fogamzásgátló receptjével, mert hogy ez a menstruációs fájdalmak ellen jó. Hát ezzel mindig is csodálkoztam. Anna Zabowska ügyrendi kérdése lenne? Először hallgassuk meg a szakértőinket. Tessék. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Ha jó, akkor egyben válaszolnék, és nem az egyes hozzászólásokra reagálnék külön-külön. De azt gondolom, hogy ön is, elnök asszony, illetve több képviselő is elmondta, hogy ez nem egy szimbolikus kérdés, ennél sokkal összetettebb. És európai szinten kell elemezni az előnyöket és a kockázatokat, ugyanis a kezdetnél kell elkezdeni. Ott, ahol valaki elmegy az orvoshoz, akár a házi orvosához, akár egy szakértőhöz, és megkérdezi tőle, hogy mi lenne a legjobb kezelés, mi a legjobb gyógyszer, amit az orvos fel tud írni, hogyan követi aztán ennek a gyógyszernek az alkalmazását, és hogyan figyeli, hogy mellékhatások fellépnek-e, és hogyan jelenti, hogyha fellépnek. Az úgynevezett spontán bejelentés azt jelenti, hogy a először és mindenek előtt a betegnek, utána pedig az orvosnak a dolga az, hogy az információt rögzítse, és hogy a szabályozó hatóságok be tudják tölteni a szerepüket. Hogyha ez nem történik meg, akkor nem kapunk információt a mellékhatásokról, és fontos információ vész el. És kezelni kell azt is, hogy mit lehet még ezen kívül tenni, hogyan lehet a spontán bejelentéseken kívül a, még tenni. Az új szabályozással ezen kívül másfajta bejelentési kötelezettséget is bevezettek. A gyógyszercégek tekintetében saját kutatással, illetve más vizsgálatokkal is foglalkozunk. Ahogy azt a bizottság is kiemelte, most már kötelező érvényűek az eredmények. Tehát akár a Diane, akár a kombinált hormonális fogamzásgátlók esetében bármi is derüljön ki, az az egész EU-ra kötelező lesz. Tehát a termékinformáció pontosan azonos lesz, hogyha ez a döntés megszületik tehát az egész EU-ban ugyanazok az információk fognak majd megjelenni. A kérdés arról szól, hogy eléggé proaktívak vagyunk-e. Kaptunk egy ajánlást 2001. szeptemberében arra vonatkozóan, hogy módosítsuk a termékinformációt. Elvégeztük az utókövetést, további információk érkeztek, módosításokat eszközöltünk, és most eljutottunk egy olyan helyzetbe, ahol egy tagállam, sőt több tagállam, amelynek a területén engedélyezett termékek tekintetében úgy döntöttek, hogy fellépnek. És itt ebben már mi is formálisan részt veszünk, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy eredményre jussunk, és hogy megfelelően tudjuk tájékoztatni a betegeket és az egészségügyi szakembereket. Végül pedig a felülvizsgálat során a lehető legtöbb beteg és orvos véleményét figyelembe fogjuk venni. Lesz egy szakértői csoport, amelyet össze fogunk hívni, és természetesen az érdekütközésekkel megfelelően meg fogunk birkózni. Ezen kívül jövő héten a betegek képviselői a PRAK szintjén meg, fogják, meg fognak jelenni, és az ő hangjukat is meg fogjuk hallgatni. Köszönöm szépen, Rain asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak röviden szeretnék válaszolni a specifikus pontokra. Grosztat asszony beszélt arról, hogy tudjuk, hogy hol is járunk. Most, hogy kilenc aktív hatóanyaggal kapcsolatban szeretnénk gyorsan eljárni. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a harmadik, negyedik generációt miért tekintik jobbnak. Mi megvizsgáljuk a bizonyítékokat, a sok nőnek sokkal könnyebben tolerálható a harmadik generációs tabletták szedése. Ezen kívül beszéltek arról is, hogy nem rendetetésszerűen alkalmazzák a gyógyszereket. Vannak olyan országok, amelyek hasonló problémákkal küzdenek. Az USA beli áttekintést, fölvizsgálatot figyelemmel kísérjük. Hollandia is reagált, újabb felhasználási lehetőségeket nem hagynak jóvá a Diana 35-tel kapcsolatban, amíg a vizsgálat tart. Lation úr is elmondta azt, hogy milyen sokat tesznek. Minden tagállamnak most meghatározottsége van arra, hogy a jelentés készítést ösztönözzék. Azt is biztosan kell azt, hogy megfelelő vigilanciával járjanak el. Beszéltek arról is, hogy a egészségügyben dolgozókat is tájékoztatni kell, és ezt valóban prioritásként kezeljük. Egy Dán kollega azt kérdezte, hogy vannak-e statisztikáink más kockázatokkal kapcsolatban. Igen, itt kontextusban kell kezelni az óriási adathalmazt, amit a fogalmazáskatlók kapcsán gyűjtöttünk össze. A konzisztenciáról is beszéltek, illetve a legjobb tanácsadásról a kockázat csökkentésére. Szerintem ez majd benne lesz abban az elmutatásban, amiről Vatian úr is beszélt. A holland kollega beszélt a független tanulmányok készítéséről, az új jogszabályok már segítenek ebben, hogy a lehető legjobb bizonyítékot lehessen alkalmazni. A, az orvosok felírási gyakorlata, igen, ezt is vizsgáljuk majd a tanulmányunk során, illetve a marketing szerepét sem szabad szem elől veszíteni. Nagyon fontos az, hogy a tagállamokban egyforma jogi előreások legyenek a reklám tekintetében, ami az off-label használatot illeti, tehát a nem rendeltetésszerű használatot illeti, szerintem a bizottsági kollégák is gondolkodnak már e, e miatt. A e, genetikáról is beszéltek, amelyel ugyancsak lehet csökkenteni a kockázatokat, és még egyszer nagyon fontos elgondolkodni azon is, hogy hogyan bánunk a engedélyezés utáni tanulmányokkal. Sokkal jobb és függetlenebb adatokra van szükség, és szerintem a felülvizsgálat új megközelítést fog majd hozni, amely lehet csökkenteni ezen gyógyszerek kockázatát a nők számára. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen röviden összefoglalták ezt, köszönöm szépen, hogy tömör válaszokat adtak. Azt kérdezem, hogy a bizottság szeretne még mindenre reagálni, esetleg? I think I would like to... Igen, azt hiszem, hogy gyorsan válaszolnék néhány megjegyzésre, amit kifejezetten az Európai Bizottságnak tettek fel. A központi engedélyezés, illetve a nemzeti engedélyezés között nyilvánvalóan feszültség van, és ezt nem sikerült megoldanunk, mert a jelenlegi keretek között kell dolgoznunk. Ezért fontosnak tartom, hogy bármilyen intézkedés mellett is döntünk, bármi tudja a legjobban ellenőrizni a kockázatokat, azokat harmonizált módon alkalmazzuk. Tehát legalább valamilyen szintű harmonizációra van szükség, annak ellenére, hogy az engedélyezés más-más forrásból származik. Tehát ez egy pozitív fejlemény lenne. És van néhány terület, amelyet mostanáig nem vizsgáltunk, például a tagállamok felelőssége. El kell, hogy mondjam, hogy például az árazási döntések teljes mértékben a nemzeti hatáskörben vannak. A marketing gyakorlatokkal kapcsolatban valóban létezik európai keret, de ezeknek a gyakorlatoknak a végrehajtása és ellenőrzése szintén a nemzeti illetékes hatóságok feladata. Továbbá, ami az engedélyezett gyógyszertermékek felírásának feltételeit illeti, amikor nem központilag engedélyezik ezeket, akkor egyféleképpen lehet csak felírni, de a nemzeti engedélyzés esetén a tagállamoknak van mozgásterük abban, hogy hogyan engedélyezik ezeket. Igen, központi témának tartom, amivel kapcsolatban jogszabályt kellene alkotni. A jó gyakorlatok összegyűjtése és kialakítása. Nem tudom, hogy ezt milyen jogszabályjal lehetne lefedni. Megtehettünk minden tőlünk telhetőt a tájékoztatás területén, és az eljárásnak már most is része az, hogy tájékoztassuk az orvosokat és a betegeket. Tehát ezt a kérdést fel lehet vetni, de nekem nem jutott eszembe megoldás arra, hogy hogyan lehetne a legjobb gyakorlatokat szabályozni és ellenőrizni. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen a válaszát. Anna Zabolszka szeretne még egy záró kérdést feltenni, csak egyet. Igen, elnök asszony, csak egy mondat. Én azt javaslom, hogy tűzzünk napirendre egy nyilvános meghallgatást ebben a témában. Ez a kérdés még mindig nyitva áll, tehát lehet még róla vitatkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést is, ezt majd továbbadjuk a koordinátoroknak, akik majd erről döntenek. Rendkívül érdekes volt ez a vita, én személyesen új dolgot hallhattam. Azt is hallhattuk, hogy a gyógyszerügyi, gyógyszerügynökség akár csak a bizottság mindenképpen figyelemmel kíséri a dolgokat. Köszönöm, hogy eljöttek ma, köszönöm a bizottságnak is, és a madrilőti ülésünket lezárom, és azt kérném, hogy mindenki vigye magával a dokumentumait, hiszen ma délután 14.30-kor, egy fél órával hamarabban kezdünk, mint szoktuk, és a nemzeti parlamentek képviselői is itt lesznek, és ezért kérem önöket arra vigyék magukkal a dokumentumaikat, mert más helyen fognak ülni a délután folyamán. Jó étvágyat mindenkinek!